adjon a közelkeleti helyzetre, az európai helyzetre is mindig azt az álláspontot alkalmazzuk, hogy a nemzetközi jogot nem lehet katonai erővel felrúgni. Ezt mindenhol így gondoljuk és így érvényesítjük. Ez az egységes fellépése az Európai Uniónak, az adja a hitelünket, és enélkül az elvi hozzáállás nélkül elvesztenénk azt. Ebben a pillanatban, amikor közel-keleti helyzetre gondolok, sajnos sajnálattal állapítom meg, hogy nincsen béke folyamat, de nem tudom, jól mondom-e angolul, De az Izrael, amit csinál, az olyan, mintha egy ajtórésbe betolná a lábát, és nem engedi azt becsukni. Ez ezért most nemzeti, regionális konszenzusra van szükség a tekintetben, hogy továbbra is a két államiság megoldását tartjuk a legjobb megoldásnak, és erre a két felet is rá kell kényszerítenünk. Azt viszont el kell kerülnünk a régió többi partnerére való tekintettel is, az arab országokra való tekintettel is, akik például Egyiptom vagy Jordánia nagyon komoly szerepet játszanak a térségben, az Arab Ligában, hogy, hogy ezt a trendet, amit Izrael most csinál, erősítsük. Tehát a két állami megoldást ezt aláshatja, és ha valóban azt akarjuk, amit akarunk, akkor ellen kell állnunk minden olyan izraeli lépésnek, amely ellenébe hat. De tudom, ez egy visszafogott fellépés, ezt is elismerem. Realistaként kell külpolitikusként viselkednem. Amikor ö, mandátumomat elkezdtem, az első utam Izraelbe, Palesztinába vezetett, azóta többször is voltam, és meggyőződésem, hogy ezt a konfliktust is meg lehet oldani, de fenn kell tartani a politikai akaratot, és ez most éppen nálunk van. Én értem értelemben nálunk van a labda. A köze jövőben ennek nem lehet más megoldása, a távol jövőben sem, mint a két állami megoldás. És ezt egyébként Izrael is tudja, a palesztinek is tudják, az egész régió tudja, mi pedig ki is mondjuk. Úgyhogy, mint Palesztina és Izrael barátai, és a régió egészének a barátai, mondjuk ezt, amit mondunk. Úgy gondolom, hogy álláspontunkról nem szabad elmozdulnunk. Az Európai Unió meggyőződése, és ebben egyébként továbbra is egységesek vagyunk, hogy mind az izraeli, mind a palesztin félnek is a két állami megoldás az érdeke, és erre kell törekednie, de az is biztos, és itt egyes kritikus hangokra reagálva, azt is el kell, hogy ismerjem, hogy Izrael biztonsága szempontjából is ez lenne a legjobb megoldás. Itt azt hiszem, abba hagyom, köszönöm szépen, elnök úr, és hagyom önöket, hogy tovább Mm, dolgozzanak a rendjükön. Köszönjük szépen, főképviselő asszony. Ezzel ezt a vitát lezárom, és folytatjuk a következő napi rendi ponttal, ami nem más, mint a bizottság alelnökének, külügyi és biztonságpolitikai főképviselőnek nyilatkozata Mogherini asszony a szudáni helyzettel kapcsolatban kérem tartsa meg a bevezetőjét. Thank you, Mr. President. The people... Köszönöm szépen, elnök úr. A szudániak változást követelnek. Négy hónapja tüntetnek az utcán, amiatt, mert a legalapvetőbb élelmiszerek drámai módon drágultak. De ennél fontosabb békét békedemokráciát akarnak. Fehér ruhás lány állt egy autó tetején, tömeghez beszélve szimbólummá vált. A szudáni szabadságszobornak nevezték el. A szabadságvágy azt hiszem olyasmi, amit támogatnunk kell. Azt szeretnénk, hogy Szudán niak hangját meghallják, hiszen az ország már így is túl sokat szenvedett. a házi őrizetbe vették Omar al Azt tudjuk, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elítelte, a letartóztatási parancsot kiadták, egy két éves átmeneti időszakot jelentettek be, különböző biztonsági erőkből álló ideglenes kormányt javasoltak. Ezt a az ellenzék és a tüntetők is elutasították, garanciákat szerettek volna arra, hogy sokkal gyorsabb civil átmenetre kerül sor. Mi ezt támogattuk ezt a kérdést természetesen, mert úgy éreztük, hogy egy katonai tanács nem tud megfelelő válaszokat adni a civilek követeléseire, sokkal gyorsabban át kell állni egy civil kormányra. Az elmúlt pár, nem, pár napban a katonai establishment megpróbált közeledni a tüntetőkhez, jó szándékat ö, jó szándékról tett tanúbizonyságot. A, voltak, akiket szabadak engedtek, és a korábbi a biztonsági szervezet korábbi vezetője lemondásra kényszerítették. Ez a helyzet nagyon instabil, éppen ezért minél hamarabb igazi döntéshozatalra képes civil kormány áll fel, annál valószínűbb, hogy egy befogadó demokratikus politikai folyamat indulhat el, hiszen a szudáni nép pontosan ezt követeli. Az első prioritásunk az kell, hogy legyen, hogy a további erőszaknak elejét vegyük. A kiárási tilalmat amit a pucs napján vezettek be, azóta megszüntették, ami üdvözlendő. További intézkedéseket várunk az átmeneti karatonai tanástól, például a politikai fogotartottak szabadon bocsátását. A biztonsági erőket el kell számoltatni, a visszaéléseket ki kell vizsgálni, az elmúlt hetekben, hónapokban bőven történtek ilyenek. Ez adná meg azt a megfelelő légkört, amelyben érdemi politikai tárgyalások kezdődhetnek, a katonai ö, tanács, az SPA nevű szervezet mind-mind részt vett ebben a folyamatban. Azt is fontosnak tartom, hogy ö, egységesek maradjunk ebben a kritikus pillanatban. Zárásképpen hadd mondjam el azt, hogy a múlt heti nyilatkozatunkban utaltunk arra, hogy az Afrikai Unió Bizottsága milyen véleményt fogadott el. Az Afrikai Unió béke és biztonsági tanácsának határozatával egyetértünk, azonnali a azt követelik, hogy azonnal adják át a hatalmat a civil vezetőknek, kormánynak 50 napon belül, és biztosítsák azt, hogy egy inkluzív, befogadó, konzultatív folyamat induljon arról, hogy egy szabad, átlátható választásokat hogyan lehet minél hamarabb megtartani, Akárcsak afrikai testvéreink, mi is azt szeretnénk, hogyha civilek vezetnék ezt az átalakulást, ezért az Afrikai Unió követelései mögött egy emberként fel kell, hogy sorakozzunk, ezeket támogatjuk. Egészen addig, ameddig nem erre kerül sor, amíg nem civilek vezetik ezt az átalakulást, addig az Európai Unió nem fogja elismerni az átmeneti katonai tanács legitimitását amennyiben a hatalom átadásra sor kerül, mi szívesen segítünk majd, mind politikailag, mind gazdaságilag. Köszönöm. Köszönöm szépen a főképviselő asszonynak. Az Európai Néppárt nevében szót adok Joachim Celler úrnak. Kedves Joachim, köszönöm szépen, elnök úr. Afrika megint csak megindult Szudánban és számos más országban békés tüntetésekkel elérték azt, ami szinte lehetetlennek tűnt. Két diktatúrát is visszaléptettek Algériában és Szudén-Szudánban is, de többet akarnak az emberek. Egy szabad, demokratikus elveken felépülő társadalmat. Mindenki tudja, hogy mennyire nehéz ez. Sok évtizedes uralom után, amikor a saját országukban követtek el emberiesség elleni bünteteteket. De még törékeny a szudáni helyzet egyelőre. Senki se tudja, hogy a, militár, hogy a katonai struktúrák engedik-e a civil kormány létrejöttét az EU-val szemben vagy egy elvárás. Tanulni kell a múltból egyértelmű, koherens fellépésre van szükség valamennyi tagállam részéről, és felszólítjuk a főképviselőt, hogy az Afrikai Unióval együtt támogassák a polgári erőket Szudánban, hogy ne legyen egy második Líbia Szudánból. Mindenek előtt meg ki kell engedni a politikai foglyokat, és másrészt pedig az eddig elnyomott kisebbségeknek megfelelő autonómiát kell adni, és megfelelő jogokat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a szocialisták és demokraták nevében Géros Szalom úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, főképviselő asszony. Egy nagy változás küszöbén állunk ezt követeli mm, Szudán lakossága, mindenek előtt a nők azok, akik a barikádokra vonulnak, és más csoportok is, amelyek igenis rámutatnak arra, hogy az ország képes a haladásra, mert az emberek is haladók, de 30 éve autoriter kormányzás áldozatai. Meg hát nem szabad elfelejteni a humanitárius válságot sem, mint egy 7 millió embert érint a nagyon súlyos szegénység, sőt az éhség. Két millió az országon belüli menekültek száma, arról nem is beszélve, hogy a szomszédos országból is érkeztek menekültek. Itt van Eritrea, Dél-Szudán, Szomália, Djibouti, ezek a szomszédos környező államok, és minden bizonyal globálisan is a legnagyobb humanitárius válságot látjuk ebben a térségben. Mint egy 20 millió emberről beszélünk, akik a legalapvetőbb eh, segítségre szorulnak rá, és éppen ezért eh, választ kell találnunk ezekre a humanitárius kérdésekre és válságokra. Ehhez szükség van egy stabil kormányra és a béke megteremtésére, stabilitására. Éppen ezért a frakciónk támogatni tudja azt, amit főképviselő asszony mondott. Egy polgári kormányról van szó, és továbbra is elbasírt a Nemzetközi Büntetőbíróság elé kell vinni, el kell ítélni, és mindent elkövetni a humanitárius válság kezelésére. Köszönöm szépen. Most pedig a liberális frakció nevében Alde Köszönöm szépen. A szudáni lakosság átlag a 19 év, és hát a fiatalok egyértelműen felmetik a hangjukat, például Alak Salah, akire utalt a főképviselő asszony, amit a nemzetközi közösség nem tudott megtenni, azt megtették a fiatalok Omer al ezt a borzasztó diktátort, akit a Nemzetközi Bíróság és az emberiség elleni bűnökért elítélt, nos sikerült elzavarniuk, elűzniük. Szudánnak kapcsolatban emlékeznünk kell arra, hogy az elnyomás soha nem lehet erősebb, mint a szabadságvágy, a korrupció ellenesség és az igazság iránti vágy. A rövidtávú érdekek eh, miatt együttműködött az Európai Unió diktátorokkal, így rossz úra teszünk, főként Afrikában, az afrikai kontinensen, hiszen ellenünk fordulnak majd a fiatalok. Az átállás, átalakulás, eh, a rendszer váltása, úgy tetszik, roppant nehéz dolg, eh, az állami erőforrásokat E, saját zsebükbe csatornázták a vezetők, így nem maradt e, pénz az oktatásra. Ezért, hogy elkerüljük azt, ami Líbiában e, került, a békére és a demokráciára kell koncentrálni, és vigyázni kell arra, hogy a kétségbeesett fiatalok ne kerüljenek a katonasság karmába. Levágtuk ugyan a fejet, de a test még életben van, ahogy a New York Times írta. Főképviselő asszony, megragadnám ezt az alkalmat, hogy köszöntet mondjak, rengeteget tett az Európai Unió külpolitikájában. Erősebbek lettünk, és több a probléma, ugyanakkor, mint öt évvel ezelőtt, további munkájához sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. A GUE frakció nevében Verzsi asszony. j'ai beaucoup hésité avant de savoir ce que mielőtt fel akartam itt szólalni, meg nem tudtam pontosan, hogy mit akarok mondani, de egyértelműen leszeretném szögezni, hogy szolidárisok vagyunk a szudáni néppel, és a békés megoldást támogatjuk. A recesszió, a halottak, a letartóztatások ellenére kitart ez a nép és a főképviselő asszonytól azt várjuk, hogy ítélje el a diktatúrát, és tervezze a jövőt a nép érdekében. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy egy új átmeneti kormány jöhessen létre, mert a itt nem lehet elismerni. Tény, hogy az oroszok és a szaudiak is befolyásra akarnak szert tenni, de különös tekintetel a jemeni háborúra is, és az elkövetett emberiség elleni bűncselekményekre úgy kell az Európai Uniónak fellépnie, hogy a szudáni nép biztonságát, a térség stabilitását garantálva a nép jogait sikerüljön végül kivívni. Most Nina Zsillnek adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Főképviselő asszony, hallottuk, hogy az utóbbi hetek során Szudánban súlyos változások voltak. Katonai vezetők kerültek újra a színre, a médiát glásártolják, az élelmiszer árak az égbe szöktek, és a világ második legsúlyosabb inflációja ö, zajlik ott. Ezzel együtt a szudáni nép, és különösen a szudáni nők továbbra is ellenállnak. És nekem fenntartásaim vannak a katonai átmeneti kormányról, minél előbb polgári kormányt kell alakítani átlátható választásokon, és az EU-nak az a dolga, hogy támogassa a békés ellenzéket, Két év már eltelt ez átmeneti időszakból, és helyre kell állítani a független média státuszát. Fő képviselő asszony, üdvözlöm azt, amikor azt mondja, hogy csak egy hiteles, jövőbemutató terv emelheti ki a népet a politikai-gazdasági válságból, reformokra van szükség, de kérdésem ezzel együtt a következő. Milyen mechanizmusokat és szövetségeket javasol annak érdekében, hogy rövid távon eléphessen az ország a demokrácia irányába, és az IEF vizsgálja-e a pénzügyi segítségnyújtás lehetőségét. Ugye tudjuk, hogy a BNP Paribas Bank 9 milliárd dollár értékben érintett a szankciók kapcsán, és mit tesz a tiltásokon kívül az EU, illetve hogy ezeket a tiltásokat mennyire fogadják meg a helyiek. Köszönöm szépen, a spontán felszólalások következnek. Notis Maria úr az első. Köszönöm, κύριε Πρόεδρε. Köszönöm szépen, elnök úr. Megint csak a szudáni helyzetről tárgyalunk. Nem régiben mindenki elítélte Al-Bashir politikáját, és intézkedéseket követeltek, hogy ö, igyekezzünk megszüntetni ezt a helyzetet. Például az emberi jogok megsértését, békét akartak Dél-Szudánnal, és az emberek megkeresték a választ. Az ott élő emberek például az utcára vonultak, tüntettek, de hát a rezsim hatalma ö, megmaradt, és katonai uralmat vezettek be. És bizony nem lesz könnyű megszüntetni ezt, mert ez a katonai kormány nem tudja demokratikus átmenetet kezelni maximális nyomást kell gyakorolnunk Európai Unióként annak érdekében, hogy demokratikus választásokat tartsanak, hogy megtalálják a megoldást a súlyos politikai problémákra, és az igen súlyos szociális kérdést is kezelni tudják, nem is beszélve a humanitárius válságról a térségben. Köszönöm szépen, Castaldo úr! Köszönöm szépen, elnök úr! 30 év után új fejezet kezdődik Szudánban. Lehetővé válik a lehetetlen Al-Bashir, a diktátor, akit évekig kerestek az emberiesség elleni büntettek miatt, nos, leváltották őt. De azt látni kell, hogy ehhez szükség volt egy jelentős mozgosításra, a nép körében. Most egy átmenet közepén vagyunk, egy katonai átmenet, és az Al-Bashir rezsimet megdöntötték, de még nem teljesültek az ellenzék legitim követelései. Egy polgári kormányról van szó, igazságosságot azoknak, akiket a rendőrség bántalmazott, és Basír, al bashir által kialakított államrendszert kell megváltoztatni. Nyilvánvaló egy folyamatra van szükség, amit a főképviselő asszony is említett. El kell jutnunk oda, hogy reformokra legyenek, reformok legyenek az államban. Ennek feltétele, hogy átadják a hatalmat egy polgári kormánynak békés módon kell átadni a hatalmat, és nekünk a gazdasági erőnkkel kell élni mindenek előtt, nem ismerhetünk el egy katonai tanácsot az ország vezetőjeként, nem tűrhetjük, hogy ártatlanok vére folyjon. Rübik úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy Szudánban az a lényeg, hogy a fenntartható ö, fejlődés eszközeivel foglalkozunk. Nyilvánvalóan a biztonságos és fenntartható élelmezés a kettes pont, a hatodik pont, a víz, a tiszta vívóvíz, a szennyvíz elvezetés, és a többi. Ezen a területen kell kialakítani a stratégiákat, amiket alkalmazni is lehet lehető leggyorsabban. Aztán a hetes számú cél a fenntartható fejlődésből megújuló energia, és hogyha ebben még bevonjuk a vidéki térségeket és a kis és középvállalatok erősítésével, akkor már nagy lépéseket tettünk. Szerintem Szerintem ez egy olyan jövőt jelenthetne, ami stabilitáshoz vezet Szudánban, és Európának is nagyon jó lenne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Lübig úrnak. Ezúttal főképviselő asszonynak Frederik Mogherini adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt a vitához. Köszönöm, hogy segítették a munkánkat. Egy konkrét kérdésre hadd reagáljak azzal kapcsolatban, hogy milyen stratégiát tervezzünk, milyen szövetségeket. Most elmondhatom, hogy megpróbáljuk segíteni a civil kormány felállítását, és ahogy azt a nyitó beszédemben is mondtam, az első partnerünk az Afrika Unió ezügyben, és az Afrika Unió nagyon gyorsan reagált, amit nagyon fontosnak tartom. Ez a változások Szudánban egy nagyobb változás részét képezik, a változás szelei fújnak más országokban is, ami óriási lehetőségeket rejt számunkra. Etiópia és Eritrea közötti tárgyalások is elkezdődhetnek biztonsági szempontból is nagyon fontos kérdés ez, hiszen a régió még igencsak instabil. A feladatunk az önök támogatásával persze az, és itt egyszerre beszélek a tanács és a bizottság nevében, hogy a demokratikus átalakulást segítsük, és remélhetőleg egy civil kormány minél hamarabb feláll, annak érdekében, hogy ez minél hamarabb, erre minél hamarabb sor kerüljön. de hát persze minden változás nehéz, ebben is vannak kockázatok. Személyesen is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik köszönetet mondtak nekem, illetve a kedves szavakra annyit kell, hogy mondjak, hogy nekem is nagyon nagy megtiszteltetés volt együtt dolgozni önökkel de hát csütörtöki szavazásig itt leszek a legvégéig ennek az utolsó ö, plenáris ülésnek, és ott tudunk egymástól búcsút venni. Még egyszer köszönöm mindent. Köszönjük szépen, főképviselő asszony. Mi is nagyon hálásak vagyunk a munkájáért. Köszönjük, hogy együttműködött velünk. Ezzel ezt a vitát lezártnak tekinthetjük, és tanács és a bizottság nyilatkozatai következnek. Az európai választások integritásának vejéle, meg különös tekintettel a kiberbiztonságot fenyegető nemzetközi veszélyekre. Hangzatos címet viselő napirendi ponttal folytatjuk, tehát miniszterasszony üdvözlöm, illetve King biztos urat is üdvözlöm itt eh, a plenáris ülésen. Örülök annak, hogy én elnökölhetek, amikor napra napirendre kerül ez a téma, a az elnökségben is én foglalkozom ezzel, ez nagyon közel a téma, parancsoljon miniszterasszony. asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Jövő héten az európai, jövő hónapban lesznek az európai választások, de ezek nagyon különbözőek lesznek az előzőtől, hiszen nagyon erőteljes a rossz indulatú kiber tevékenység, a hamis információk terjesztése, amivel külső erők megpróbálják aláásni az európai demokráciát és polarizálni a társadalmainkat. A választások minden tagállamban nagyjából egyszerre négy nap alatt zajlanak majd le, és éppen ezért nagyon ö, érzékenyek arra, hogy kibertámadásoknak lesznek kitéve a kiber támadásoknak akár olyan következménye is lehet, hogy a demokráciát aláássák. Ezért erre intézményesen fel kell készülni, és mivel ez egy nagyon kiemelt időszak a nemzeti hatóságok életében is, hiszen több mint 50 különböző választás zajlik le 2020-ig még, de ez egy általános probléma. Fő prioritásként azt fogalmaztuk meg, hogy össze kell fogni a kiberbiztonsági intézkedéseket. A, az EU ilyen irányú kapacitásait jelentősen ki kell bővíteni, illetve hát már részben kibővítettük, hiszen ez a választások biztonságának garanciája. Nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, és ez már az utóbbi tanácsüléseken újra meg újra felmerült, hogy ez a kapacitás meglegyen. Az EU intézményei és a tagállamok közös érdeket követnek, és egymást kiegészítő szerepet játszhatnak a demokratikus folyamat megvédésében. Ehhez közös fellépésre van szükség az EU és a tagállamok között, de a civil társadalom és az ö, ipar fellépésére is szükség van. Tehát nagyon átfogó megközelítésre van szükség. 2019. februárjában a tanács a tagállamokkal elfogadott egy nyilatkozatot a szabad és ö, fair választásokról, amelynek jogalkotási vonzata is volt. Próbáljuk, megpróbáltuk módosítani az európai pártokról szóló rendeletet módosítani, ez azóta már megtörtént, és a dezinformációval szemben pedig közös selekvési tervet fogadtunk el. Köszönöm önöknek is a jó együttműködést, amelynek révén gyorsan elkövethet, elfogadhatók voltak ezek az jogalkotási intézkedések. A személyes adatok védelmére való figyelemmel együtt. A tanács átfogó megközelítést alkalmazott, az európai választásokat megkívánjuk védeni a kibertámadásoktól, a hamis információs kampányoktól, mind az EU-n belül, mind külső támadásoktól. Tehát átfogó megközelítés a mottónk, nem akarunk kiskaput hagyni, minden szereplőt össze kívánunk kötni. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, Számos intézkedés történt a múlt hónapban. Rendszeresen találkoznak az európai választási ö, bizottságok hálózatának képviselői, és közösen azonosítják a lehetséges fenyegetéseket. Egy gyors reagáló rendszert állítottunk föl, amelyben a tagállamok egymással nagyon gyorsan megosztják, ha úgy érzékelik, hogy támadás érte őket, kibertámadás, és az európai média hálózatokat pedig független személyekből álló bizottságok felügyelik a függetlenség szempontjából, és a magán cégekkel és a civil társadalommal összefogásban tesszük ezt. A kibertámadások elhárításának feladata a választások megvédelme, ezért tehát egy közös feladat, és reméljük, hogy a kiberbiztonsággal kapcsolatos technológiai felhívásunk meghallgatásra talál, hiszen a 2019-es választások egy jelentős része helyileg is itt lesz Brüsszelben az Euró- és az Európai Parlament épületében. Nagyon fontos, hogy az Európai Tanács márciusi integrációs javaslatát elfogadják a tagállamok, és a megfelelő nemzetközi szervezetekkel is együttműködjünk. Ahhoz, hogy ez az erőfeszítés sikeres legyen, az elnökség egy mappinget indított el, amely most már leért a nemzeti szintre, és láthatóan minden tagállam komolyan elkezdte a felkészülést a dezinformációval szemben. Egy összefoglaló jelentést írunk arról, hogy a 2019-es választásokon túlmutatóan is hogyan lehetne megőrizni ezt a fajta összefogást. Ez erről a júniusi tanácsülésen lesz majd szó. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Ezek után biztos urat üdvözlöm, és egyben meg is adom a szót King úrnak elnök úr, igen, tisztelt képviselők. Valóban, itt az ideje ennek a vitának, nagyon jó az időzítés. Nagyon közeledik az európai parlamenti választás, és eh, itt az ideje, hogy eh, a, meghozzuk a szükséges intézkedéseket a biztonságos választás érdekében. Miről is van szó valójában? Mint hallottuk, eh, egy kicsit felidézni amit mondtunk az elmúlt hat hónapban sikerült a tagállamokat összehozni a, a választási bizottság vezetőit, a kiberbiztonság vezetőket és IT szakértőket annak érdekében, hogy a legjobb gyakorlatokat erősítsük, és persze a választásunk során a lehető legjobb minőséget biztosítsuk. Egy korai előrejelző rendszerre is gondoltunk a tagállamok között, hogy annak, annak érdekében, hogy lokalizáljuk eh, a felmerülő kérdéseket és kezeljük is a kampány során és itt uh, tudatosítani is kell a transzparencia témáját és a biztonság, az ellenálló képesség témáját és a választási rendszerek kapcsán. Egyébként ön elnök úr is szerveztünk egy megfelelő workshopot, biztonsági lépéseket tettük a tagállamokkal, a parlamenttel, az EU kiberbiztonsági ügynökségével, hogy megnézzük hol is tartunk valójában. Az őzök egyik kollégája Vílandúr nyitotta meg ezt a legutóbbi workshopot, és itt vannak a nagy internetes platformok, és elmúlt nyáron az egy információval kapcsolatban egy magatartási kódexet igyekeztek megfogalmazni, és a kódex eh, keretében cselekvési termek, terveket alakítottak ki, és hónapról hónapra számolnak be a dezinformáció kezeléséről, hogy hogyan haladnak ebben a kérdésben. Látni kell, hogy valóban van haladás, de ezek a jelentések igencsak töredékesek voltak, és bizony kiderült, számos területen a fáradozások nem kielégítőek. Sikerült haladni például a politikai reklámozás átláthatósága kérdésében, de mondjuk a független ellenőrzés a kutatók a polgári társadalom számára nem annyira adott, és nem akar, és elvárjuk, hogy a platformok elvégezzék a saját házi feladataikat. A fék számlák ügyében, vagy a botok ügyében mindenképpen további lépésekre van szükség, és a civil társadalom bevonására. Egyébként a platformok legutóbbi jelentős jelentését most vizsgáljuk, a következő napokban közzétesszük, hogy mit látunk. Úgy gondoljuk, hogy egy utolsó lépésre van szükség, hogy észszerű hatást érjünk el, és eredményt érjünk el még az LP e választások előtt. Első látásra a legutolsó jelentés azt mutatja, hogy továbbra is haladtak. Egyébként a transzparencia területén, a politikai reklámozásban, és úgy általában a reklámozás területén van haladás, de ennek ellenére vannak még hiányosságok, amelyeket meg kell oldani. Szeretném elmondani, hogy a tagállamok komputerbiztonsági reakciós csapatai további lépéseket kell, hogy tegyenek a választások kapcsán május közepéig. Ez lesz az utolsó lehetőség, hogy teszteljük, mennyire robusztusak a kiberbiztonsági intézkedéseink a választások környezetében. Egy témát szeretnék még megemlíteni, az egyik dolog, amelyel ténylegesen foglalkozunk itt a platformok összefüggésében. Konkrétan a Facebookra térnék ki. Facebook döntése, hogy nem engedi a határokon átnyúló politikai reklámot Tudom, hogy ezzel kapcsolatban vannak aggályok itt a parlamentben is. Mint Juncker elnök úr elmondta egy levélváltása során Tajani úrral, elnök úrral, hogy ez a, ezt a döntést a Facebook hozta meg. Ez nem az említett gyakorlati kódexre vonatkozik, ahol a reklámozás csak egy-egy tagállamra teszik lehetővé. Nem, itt a Facebooktól azt várjuk el, hogy tartsa be a törvényeket, de őnek kell eldönteniük, hogy ezt hogy teszik meg, és ők meghoztak egy döntést értelmezték a kódexet, és a nemzeti választási szabályokat ők betartják, de az EU intézmények részéről itt aggályok merültek fel, és európai pártok is kifejezték ugyanezt az európai parlamenti választások kapcsán. Az elnökök konferenciáján elmúlt héten erről beszéltünk, és el kell, hogy mondjam a az önök intézményének főtitkára és a tanács főtitkára, illetve a bizottság főtitkára egyaránt írt a Facebooknak, amelyben kifejtették az aggájaikat, és azt kérték, hogy a Facebook gondolja újra ezt a megközelítést, méghozzá sürgős módon. Ezzel ezeket az aggályokat én is kifejtem egy következő ülésünkön a Facebookkal Végül pedig elnök úr szeretném elmondani, a választási biztonság témája nem szűnik meg május 26-ával. Tudjuk, hogy újra és újra vannak választások. Mindig van egy választás valahol Európában, gyakorlatilag hétről hétre. Ezért az erőfeszítéseinket tovább kell vinnünk, hogy biztosítsuk a választásokat, a politikai életet a digitális kor körülményei között Júniusban lesz az Európai Tanácsban egy vita, ott először értelmezzük az európai választás lefolyását, levonjuk a következtetéseket, az elnökség készít, és a főképviselő és a bizottság készít egy jelentést ezzel kapcsolatban, és ez alapján igyekszünk kialakítani a jövőre nézve egy stratégiát. Nos, ami most tantól történik május végéig, fontos időszak lesz. Meg kell beszélnünk, hogy mit tegyünk, és, hogy, hogy, és hát az alapján majd a jövőre nézve is döntéseket kell hoznunk. Még idén sorra kerül ez, és még idén szeretnénk a transzparenciát erősíteni, és az online platformok szerepét tisztázni ebben a politikai térben. Örülök a mai vitának. Ez nem a következő néhány nap és hét kihívása lesz, ez egy folyamatos kihívás marad, és esetenként azonnali reakcióra van szükség, mint a választások most, de előbbre is kell tekintenünk, hogy biztosítsuk, hogy demokratikus folyamataink működőképesek maradjanak. Köszönöm. Köszönöm szépen biztos úrnak. Az Európai Néppárt nevében tanulta Maria Hübner. Köszönöm szépen. Elnök úr, én is köszönöm a bizottságnak és a tanácsnak is úgy tűnik, hogy komolyan veszik ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy nem fér kétség ahhoz, hogy a választások mennyire fontosak a demokráciában. Ha hogyha sérül a kiberbiztonság, az emberek nem bíznak a demokratikus folyamatban, a választásokban és a vezetőkben. Az európaiak egyre jobban aggódnak a kiberbiztonság ügye miatt. Az Euróbarométer legfrissebb felmérés azt mutatja, hogy 61% aggódik amiatt, hogy az európai választásokat manipulálhatják kibereszközökkel. Ezekkel szembe kell néznünk, ehhez azonban egy egész társadalmat felelelő megközelítésre és tagállamok közötti együttműködésre van szükség. A célunk az kell, hogy legyen, hogy a választási folyamatot védjük az online félretájékoztatástól, illetve amit a szavazók adatainak felhasználásával és eh, az adatokkal való visszaéléssel végeznek. Az ilyennel élőkre nagyon komoly eh, pénzügyi bírságokat kell kiszabnunk. Ehhez a kiberbiztonság meg szabályok megerősítésére van szükség, és a tagállamok szintjén felvilágosításra ez segíthet az embereknek abban, hogy a politikai döntéseiket biztonságosan, átláthatóan és megfelelően tájékozottan hozzák meg. Köszönöm. Hát köszönjük szépen a szocialista és demokrata frakció nevében Claude Morás fog hozzászólni. Elköszönöm, elnök úr. Üdvözlöm azokat az intézkedéseket, amelyeket a biztos úr és a bizottság megtett ebben a kérdésben. Tudjuk, hogy ez mennyire bonyolult és összetett kérdés, hiszen a választásokba beleszólni, szokássá vált, újra meg fog történni, éppen ezért roppant sürgős is a kérdés. Az Európai Bizottság reagált a parlament kérésére a fake news, az online fake news ügyben egyből próbált valamit tenni. Az eddig elért eredményeket vizsgálva azt kell, hogy mondjuk, hogy 116 millió hamis uh, regisztrált személy van a Facebookon, tehát hogy ezt láthatjuk, hogy ez mennyire sürgős és égető kérdés. Nem csak a Facebookról, hanem a Google-ről és a Twitterről is szó van. Tudjuk, bízunk benne, hogy az Európai Bizottság ezügyben folytatja az elkezdett munkát. Nem csak online, hanem offline fellépésről van szó, nem csak kiberbiztonságról. Online azt kértük, hogy teljes legyen e, az átláthatóság, elszámoltathatóak legyenek a különböző regisztrált e, accountok e, tulajdonosai. Ez biztosíthatja, hogy külső hatalmak ne vadhassanak be. A közösségi platformok felhasználása ilyen célokra csak átlátható módon működhet. Offline pedig a jelöltek egyenlő elbánása, a megfelelő finanszírozási, pártfinanszírozási és kampányfinanszírozási szabályok szigorítása kell, hogy a kiinduló pont legyen. Online és offline egyaránt fontos a fellépésünk, ugyanakkor a GDPR nem az egyetlen modell, ami megoldást hozhat, az e-privacy ügyben kialakult padhelyzetet valahogy meg kell törni, hogy mindenki megfelelő védelemben részesüljön. A, a Cambridge Analytica botrány kapcsán hogyan tovább a Facebookkal, ezen el kell gondolkodni. Kína, Amerika és Európa szabályozza ezt a kérdést. kérdéseket. Én az Európai Unió állampolgáraként szeretném, hogyha Európa saját szabályait hozná meg, főként most, és rendettene főként most az európai választások közeletével. Köszönjük szépen Morás úrnak. Kékkártyás kérdést szeretne önhöz intézni. Etheridge úr, ha hajlandó válaszolni rá. Hadd gondolkozom egy kicsit, na jó legyen. Please ask a question. Thank you, Claude. Köszönöm, Claude Tényleg nem leszek ellenséges. Tisztességes, rendes ember vagy, annak ismertelek meg az elmúlt évek során. Amit elmondtál, annak a többségét értem és egyetértek veled, de nem látod annak a veszélyét, hogy amikor ezeket az eszközöket állami szinten, kormányzati szinten alkalmazzuk, akkor a szólásszabadságot hátrát adhatjuk online. Szerintem mindenkinek jó van elmondani eh, a véleményét, mert akkor is, ha nem értünk egyet mindenben. Válasz? talán egyetért velem a biztos úr is. Itt nem csak a szólásszabadságról beszélünk, ami a legfontosabb, amit meg kell védenünk, hanem a szuverén választásokba beleszólnak külföldi hatalmak, ezt láthatók a 2016-os elnöki választásokban, a Brexit népszavazásban is. Ez nem feltételezés, ezek bizonyított tények, ezek ellen kell fellépni. A szólásszabadság az én szívemhez is közel, de az ország stabilitása nagyon fontos, számomra is fontos a szólásszabadság, de hogyha nem bízhatunk a választások integritásában, akkor mindez a szólásszabadság bizony fabatkát sem ér. Köszönjük az ECR frakció nevében, Fotiga asszony következik. Köszönöm szépen. Az információs technológiák és a befolyásoló technológiák Oroszország eszköztárához tartoznak már régóta, különösen választások idején. Mit akarnak? Azt, hogy alássák ezzel a demokráciába vetett hitet, bizalmat, és megosztsák megosszák az európai lakosságot, zavart keltsenek, és azokat a narratívákat erősítsék föl, amelyek orosz barátok. Manapság ma, amikor a harmadik olvasaton is átment a Dumán, annak, hogy az orosz internetet leválasztják a világ internetjéről. Nos, ez különösen ijesztő. Látnunk kell, hogy ennek milyen biztonságpolitikai vonzata van, mind Európa, mind az orosz lakosság számára. Köszönöm. Most az ALDE frakcióból Pavel Talicskának adok szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, miniszter asszony, és a biztosnak is, amit elmondott. Sok minden elhangzott, nem akarom ezeket ismételni. Egyetértek azzal, amit mondanak, és le kell szögezni, hogy történt előrelépés, de azt is le kell szögezni, ahogy a bizottság is fogalmazott, hogy még bőven van tennivaló. Ugyanakkor mégis ismételnék valamit. Mert nagyon fontos, hogy újra meg újra elmondjuk, hogy, hogy nem csak a kibertámadásoktól kell tartanunk, hanem arra is gondolnunk kell a kiberbiztonsági jogalkotás kapcsán, hogy a lakosságunk életminőségét, egészségét befolyásoló tényezők is felmerülhetnek itt. Nem látom eléggé a tagállamok egységét ebben. Nem látom azt, hogy elismernék néha fontos tagállamok is, hogy mekkora a fenyegetés. Nem tudom, hogy ez, ez lehet, hogy a választások kapcsán merül föl különösen, de általában véve kéne foglalkozni ezzel a problémával, azzal, hogy trójai falovak vannak itt az Európai Unióban, nem is egy. Tehát <clears throat> jó, történt valami, valami jogalkotás, de ez még messze nem elég, és nem csak a választásokra kell gondolnunk, mondom, és a bizottságot is szeretném szaván fogni, hiszen néhány héttel ezelőtt ígértek valamit, hanem alapvető tudati változásra van szükségünk. El kell fogadnunk, hogy háborút viselnek velünk szemben, ez egy kiberháború, és lehet, hogy nem lőnek fegyverrel, de legalább ugyanolyan veszélyes, mint egy fegyveres háború. Fogjuk föl ennek a súlyosságát. És ne csak a választások kapcsán is ilyen tétovább beszéljünk róla, hanem fogjuk föl végre, hogy háborúban állunk. Köszönjük szépen, most a GUE frakcióban már is a Matthiasnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy nagyon bonyolult kérdés. A fake news, a választásokba való beavatkozás, a kiberbiztonság, de ezek nem csak szakmai kérdések, és nem hangzott még el fontos, egy fontos aspektus, az újságírók védelme, a független újságírás védelme és az adatok védelme. Márpedig ezen a területen is óriási a fenyegetés. Nem csak a Facebookon, bár erről külön szólnék, Zuckerberg Get most megdicsérték, hogy tett valamit a személyek adatainak védelme érdekében, de fogalmunk sincs, hogy mik zajlanak. És akkor ott a WhatsApp is, ahol ö, továbbra is ö, ö, rossz a helyzet, mert ugye minden ö, titkos, és a, az újságírók, a digitális újságírók védelmét külön meg kéne fogalmazni. Köszönöm szépen, Klaus Buchner úr. Köszönöm szépen amikor a tisztességes, titkos ö, választások védelméről szólunk a digitális korban. Nos, itt jogalkotóként az út elején járunk, az akcióink későn érkeznek, és hát első, de alapos kísérletek. Éppen ezért mindenek előtt hálás vagyok az Európai Bizottságnak, hogy komolyan foglalkozik a témával. Azonban van egy nehézségem is ezzel az egész ügyjel azt szeretném mondani, hogy vissza kell szorítani azon kísérleteket, hogy kívülről befolyásolják a választásainkat. Ennek eléréséhez a dual use, a kettős alkalmazás megállapodásra van szükség. Ezt a dual use megállapítást a miniszterek tanácsa egy éve blokkolja, ami azt jelenti, hogy EU ellenes erők könnyen érik el a technológiánkat, hogy például választásokat befolyásoljanak. Ezért sürgetően kérem a miniszterek tanácsát, hogy szüntessék meg végre a blokádjukat. Adják fel ezt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az EFDD nevében Bill Etheridge úr. Köszönöm szépen. Nos, meg kell védenünk magunkat az ördögi oroszoktól, az interneten keresztül támadnak bennünket, akik félreinformálnak, dezinformálnak, a Brexit kapcsán is például hamis információkat, ők maguk intézték az egész Brexitet, de egyet hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy mi hova vezet ez? Ez a cenzor és a szabad beszéd ellenőrzése Miről beszélünk a hatalomról? A hatalomról, az establishment, a mainstream média hatalmáról beszélünk. Nézzék meg csak a BBC-t például, a legnagyobb internetes elosztó Nagy-Britanniában. Igen, az államot képviseli, ez nem egy anti-EU erő. Amit itt vizsgálunk valójában, az egy veszélyes dolog. Nyilvánvaló Facebook és mások ö, ö, lépéseket kell, hogy tegyenek, de hogyha az államnak jogot adunk, és törvényeket alkotunk, és ilyen jellegű szabályokat, hogy lecsapjunk ezekre a platformokra, ki fog élni ezzel a lehetőséggel? Képzeljük csak el egy másodpercre pro-kapitalista, zöld ellenes lobby magához ragadja a, az Európai Uniót. Képzeljük csak el, hogy mi lenne, itt a szabad beszéd támadásról van szó. hogy éreznék magukat, hogyha erre lehetőség nyílna? Nem képzelhető el, hogy az embereknek, hogy lehetőséget adjunk arra, hogy szabadon beszéljenek. Újra és újra a szabadságról beszélünk. Mi a fontosabb? Mi fontosabb a szabad szólásnál? Véleményem szerint nincsen nagyobb dolog ennél valójában. A legtöbben talán nem értenek egyet ezzel itt, de menjenek ki a barikádokra, és mondják el a véleményüket, hogy az európaiak azt tegyenek, és azt mondjanak, amit szeretnének. Köszönöm szépen, Eteri Gyur, egy kék cédulás kérdésünk van Pável Telicskától. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a kérdést a kék kártyával kapcsolatban. Természetesen a szólásszabadság egy fontos dolog, de igazából nem láttam, hogy aggódna a kibertámadások miatt keletről vagy másfelől, hogy beavatkoznának az európai vagy más választásokra. A kérdésem az, tehát vannak ilyen aggályok önökben is, és ha vannak ilyen aggályok önökben, akkor hogy kívánja ezt kezelni? A, milyen eszközökkel kívánja ezt, ezt, ezt kezelni, és hogyan tudja minimalizálni ezt a beavatkozást? Köszönöm szépen, ez egy nagyon jó kérdés. Vannak bennem is aggályok ezzel kapcsolatban. minden nemű ügynökséget ö, meg kell állapítani, még megakadályozza a választásokat, de nézzük meg a kockázatokat. Milyen kockázatok adódnak abból, hogy az embereknek a szólásszabadságot adunk, és mekkora kockázata van annak, hogy az állam és potenciálisan a totalitarizmus irányába visz bennünket. Én el tudom fogadni a, szó, a szólásszabadság kockázatát. Persze, mindent el kell követnünk, hogy ne legyen beavatkozás a választásokban. Köszönöm szépen. Az ENF nevében Gerard Betten úr. Itt van a teremben Betten úr? Pillanatilag nem tartózkodik a teremben. Akkor függetlenként Jean-Marie Le Pen. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs! Elnök úr, hölgyeim és uraim! 25 évvel ezelőtt François Mitterrand mondta, hogy a nacionalizmus a háború. Nagyon erős kép volt ez, és valóban a háborúban fegyvereket fordítunk egymás elett. az ezt a kontinenst Vagyvosztoktól Gibraltárig tart. Igazából ez nem tart, e, nincs egy nacionalizmus itt, ez egy globális demográfiai jelenség. A területünket megszállják, egy invázió ugyanannyira fenyegeti a függetlenségünket, a szabadságjogainkat és a túlélésünket, Éppen ezért kötelességünk és jogunk, hogy szembeszálljunk ezzel a veszéllyel minden lehetséges eszközzel. Az Európai Unió ugyanakkor megbénítja a tagállamokat igazából egy ilyen helyzetben mobilizálni, mozgósítani kell az embereket, akármit is gondolnak a federalisták, nincsenek európai népek, nincs európai nép, az európai parlamentet és a nemzetek és a nemzetállamok választói választják meg. A nemzet, a jogi, az erkölcsi kerete minden országnak világszerte, és ez a az ENSZ is nem véletlenül viseli az Egyesült Nemzetek szervezete nevet, azért, mert a nemzet a leg természetesebb kerete annak, hogy az emberek egységekbe szerveződjenek, az emberek a saját hazájukat, nyelvüket, kultúrájukat szeretik ehhez kötődnek. Ez pontosan ezért van az, hogy a nemzet állam mon keresztül valósulhat meg a saját és a jövő generációnknak a sorsa. Az európai civilizáció, a virágzó európai civilizáció sorsa közös, ehhez persze szoros együttműködésre van szükség a kontinens egészén. Keleti, kelet és Nyugat-Európában egyaránt, illetve kettő között. Ugyanakkor a globális lakosság 3-ról 8 milliárdra nőtt, és ez exponenciálisan növekszik a föld lakossága, ezért migrációs, óriási migrációs hullám indult, aminek meg az első jeleit láthattuk csak. Fennáll a veszélye annak, hogy ez elárasztja az európai kontinenst, ahol egyébként a demográfia velünk ellenünk dolgozik. Óriási a különbség az igények és a globális termelés között. A globális szegénység mm, keretében Európa eldorádónak tűnhet, pedig már egyáltalán nincs így. Ez vonza ide az újonnan érkezőket. Nagyon aggasztó ez, Európa megmutatta, hogy tehetetlen, sőt, ami még rosszabb, megpróbálja a nemzetállamokat megkötni, illetve a nemzetállamokban élő emberek kezét is megketi. Ne legyünk vakok, siketek és némák itt az Európai Parlamentben, hiszen a történelem keményen pálcát tör majd felettünk.